részt vesznek a vitánkban. Nous avons euh, donc traité euh, les... Foglalkoztunk a négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas napi rendi pontokkal. Voilà. Euh, on me dit que c'est ce micro ez a mikrofon működik, ez van összekapcsolva a kamerával, 6-os, 7-es, 8-as pont megvolt. Most pedig üdvözlöm a látogatókat, akik most csatlakoznak hozzánk, kérem, hogy csöndben legyenek, és foglaljanak helyet mégpedig úgy, hogy a munkálatainkat a lehető legkevésbé zavarják. Most pedig azonnal megadom a szót a 10, 11, 12, 13, 14-es pont keretében Barbara Matera kollégánknak. Üdvözlöm meghívottjait is. Barbara, az öné a szó, több fontos projektről van itt szó, ez pedig a globalizációs alkalmazkodási alapról szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Megragadnám a szót annak érdekében, hogy elmondhassam a kollégáknak, hogy az európai globalizációs alapot hogyan lehet alkalmazni. Vannak különböző kérvények két országból, Spanyolországból és Lengyelországból, megpróbálom lassan eh, előadni a témát, az elmúlt napokban azzal vádoltak engem, hogy túl gyorsan beszélek, és követhetetlenné vált az előadásom. Az első öm, kérvény Spanyolországból érkezett. Itt 66 vállalatnál bocsátottak el munkavállalókat, akik az építőiparban tevékenykedtek. 1 millió 420 millió euróról van itt szó. A második kérvény szintén Spanyolországból, Valenciából érkezett. 350 munkavállaló támogatásáról van szó, akiket elbocsátottak, 143 vállalatok, vállalatban. Ezek a textil ágazatban tevékenykednek, itt 2 millió 60, 60 e, ezer euróról van szó körülbelül. A harmadik kérvény szintén Spanyolországból érkezett, Aragóniából, 1154 embert bocsátottak el, 193 különböző vállalatnál. Itt a kiskereskedelemről van szó, kiskereskedelmi ágazatról. 1 millió 560 ezer euróra rúg a kérvényezett összeg, az utolsó pedig Spanyolországból 508 munkavállaló számára kértek ebben a kérvényben támogatást. Az automotív vállalatról van szó, itt a, ez az autóiparban tevékenykedik. Az összeg pedig 382 ezer euró megközelítőleg. Ezzel elérkeztünk a nehezebb részhez, itt a lengyel kérvényekről volt szó, gondjaim vannak a lengyel nevekkel, ezeket nehéz kimondani, jól kiejteni. Az első esetében 590 munkavállaló támogatásáról van szó, szóval a Vilkobolszki vállalat esetében. Ez is egy autóipari vállalat egyébként. Körülbelül 600, 560 ezer euróról van szó. A következő kérvénynél 198 munkavállalóról van szó, ők a C.G.S. kipoznán vállalat munkavállalói voltak, illetve annak az alkalmazottai, amely a tengerészeti ágazatban tevékenykedik, és körülbelül 15 millió euróról van szó. Ezek olyan kérvények, amelyekről decemberben kerül sor a szavazásra. Ez érinti a Költségvetési Szakbizottságot, de a plenáris ülést is. Azt hiszem, hogy ma két kérvényről szavazunk, hogyha az elnök úr ezt meg tudná erősíteni. Ezeket már a múlt héten bemutattam itt a szakbizottságban. Itt egy német és egy szlovák esetről van szó. Ezekről, amint mondtam, ma szavazunk. Végezetül két módosítóról szeretnék beszélni, amelyet két kolléga javasolt. Sajnálom, hogy ők nincsenek jelen. Álvaro és Hauptland kollégák javasolták őket. Az első módosítót támogatom, ott ugyanis azt kérte a kolléga, hogy az elbocsátottakat ismét integrálják a munkaerőpiacra, hogy új perspektívák kat is kaphassanak. Itt azonban hosszú távú szerződésekre van szükség. Támogatom ezt a módosítót, hiszen az konkrét javaslatokkal él és közel áll a munkavállalók igényeihez is. Másrészt nem támogatom a második módosítót, amelyet ugyanők, Álváros Alkland Auckland nyújtottak be, Egyszerűen azért, mert itt a komplementaritás emelik ki az Európai Szociális Alap és a Globalizációs Alap között. Mindig sok kérvény érkezik a globalizációs alap tekintetében, ebből kiindulva pedig Feltételezhető, hogy a tagállamok és a bizottság részéről feltételezhető, hogy a struktúrális alapokat nem jól alkalmazzák, vagy egyáltalán nem élnek az azok által nyújtott lehetőségekkel. A jelenlévő kollégáknak azt szeretném mondani, hogy az alapok révén finanszírozható intézkedése kiegészíthetik egymást, de a két alap mégis nagyon különböző. Az Európai Szociális Alap egy strukturális alap, amely sokkal kevésbé rugalmas, és az eljárás ennek esetében sokkal lassúbb. Az Európai Globalizációs Alap nem régiben jött létre, és sokkal gyorsabban alkalmazható, rugalmasabb, és a konkrét esetek konkrét esetekben alkalmazható és elbocsátott munkavállalók esetében alkalmazható. Abból indulok ki, hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy ezek kiegészítenék egymást, mégsem támogatom a második módosítót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kolléganő. Gratulálok ahhoz, hogy ilyen világosan tudta prezentálni a projekteket. Itt három spanyol projektről van szó, egy és két lengyel projektről. Ma erről vita van, de szavazás nincs, valamint azokat a témákat is, amelyek majd szavazástárgyát képezik, egy szlovén problémáról és egy német problémáról van szó. Köszönjük a véleményét a két beadott módosításról. Van-e hozzászólási kérelem? különböző projektekhez nincs hozzászólás, akkor most pedig szavazunk, és én azt javaslom, hogy azonnal a következő projektekkel kezdjük, vagyis azokkal a projektekkel, amelyeket Mater asszony most terjesztett elő, 19-es és 20-as pontokról van szó. A voting list ott van két módosító nyitványjal, az egyik Álvaro úré és Aglundé, Aglund nincs itt, Álvaro sem, az előadó mellette van. Bocsánat. Közben csatlakozott hozzánk, kedves kollega, támogatja az egyes módosítását. Mellette ki van? Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás elfogadva. Viszont a kettes módosítást ellenzi az előadó. Ki van mellette? Ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Aglund úr egy kicsit elszigetelődött. Azt nem mondom, hogy egyedül maradt, de kicsi elszigetelődött. Most pedig az egész szövegről szavazunk az egész a 19-es 20-as mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Egy. Egy tartózkodás, egy ellen szavazás. Elfogadva. Köszönjük, és gratulálunk Matéra asszonynak, az előadónknak. Még most mindig szavazunk és ez pedig a 9-es költségvetés módosítás, ezt együtt vitt a 17-es ponttal, ez a jogi oldala ugyanannak a műveletnek, ez a szolidaritási alapról szól, két ország, Portugália és Franciaország, Súrián László jelszó. Uh, sorry, Mr. Chairman. Uh... Elnézést, elnök úr. Bőge úrnak távoznia kellett, engem ő meghatalmazott azzal, hogy említsen meg. Ő támogatja ezt a javaslatot, és én magam is támogatom mindezt, ami a pénzügyi következményeket illeti. Szeretnék azonban néhány problémát megemlíteni. Pozitív volt a szavazat végkimenetele, de ami a forrásokat illeti, itt panaszkodnunk kell a bizottság javaslat kapcsán. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az elmúlt évben milyen nehéz volt európai újjáélesztési tervet kidolgozni és pénzt megtakarítani erre. Most pedig azt látjuk, hogy ezt a pénzt egy teljes mértékkel más célra használják. Tehát eh, néha ezek a sürgős kérelmek a bizottság részéről, hogy hozzunk létre új finanszírozást, új finanszírozási lehetőségeket, illetve más dolgokat, nem teljes mértékben eh, megalapozottak. Az új energia forrásoknál, a forrásoknál miért használjuk ezt a szolidaritási alapból? Azért, mert um, amennyit ebből felhasználnak, ez az összeg alacsony. Nem volt jó ez a program, hiszen az európai adófizetők igényeit és kéréseit nem vette figyelembe. Tehát vagy jobb um, megvalósítást kell, vagy jobb, meg, jobb, jobb tervezést megvalósítani. De én szerettem volna ezt problémaként és panaszként megemlíteni. Egyébként mindkét javaslatot teljes mértékben támogatom, és kérem a szakbizottságot, hogy szavazzák ezt meg. Köszönöm. Très bien. Merci, monsieur le rapport. Köszönöm, előadó úr. Akkor úgy értelmezem, hogy a pénzügyi részről is, és a jogi részről is jelentést tett, ennek Böge úr a előadója, hogyha nincs hozzászólási kérelem, akkor én szeretnék két megjegyzést tenni. Először is láttam a bizottság költségvetési főigazgatóját belépni. Halucináltam talán? Újból kiment? Igen, tehát csak egy rövid időre jött be. Kár, mert láthatta volna, hogy a Költségvetési Bizottság időnként költségvetéseket is elfogad, bár ez ugye egyre kevésbé gyakori. Most komolyra fordítva a szót, megjegyzem, hogy a tanács, amely sok metafizikai, politikai, jogi kérdést tesz fel az eljárásainkról, még mindig nem rendezte véglegesen és szilárdan azt a kérdést, amit ő úgy érzi, hogy magának tett fel, mégpedig a nemzeti parlamentek bevonása, ami költségvetési procedúráinkba az egyes protokoll értelmében, amely a Lisszaboni szerződés része, és aminek az Early Warning System korai előrejelzési rendszer a neve. A kérdés mindig továbbra is az, hogy a ha a tanácsnak még plusz 8 hetet kell elveszíteni azért, hogy megkérdezze a 27 nemzeti parlament véleményét és a 40 jogalkotási kamara véleményét a különböző tagállamokban azért, hogy megtudja, hogy Portugáliának, vagy Franciaországnak, vagy holnap egy másik ország lesz, sürgősségi támogatást tudjon-e adni? ahogy a római mondás mondta, summum just summa in juria, a jog legszélső pontja a a legszélsőbb igazságtalansághoz vezet. La lettre tu et l'esprit vivifie, vagyis a betű öl, de a szellem az éltet, ahogy a Biblia mondja, és mi is ezt mondjuk. Ez a kis ugye, költségvetés módosítás, arról van itt most szó, de a 2011-es költségvetésnél is ez felmerül majd ez a probléma az új költségvetés, amit majd a bizottság nekünk javasol az egyeztetés kudarca miatt. Úgyhogy majd a tanácsnak kell tudnia, hogy ezen eljárás élvezetes eljárást meghosszabbítja-e, és plusz 8 hetes határidőt köteleze majd, vagy kényszeríte majd magára. Akkor hallottuk a megjegyzéseket, és most a közös szavazásra bocsátom a 16 és 17-es pontokat mellette. Köszönöm, ellene. Egy ellene tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor ezt a két igénybe vételt két nehéz helyzetben lévő ország számára szolidaritási alapjegyében, tehát eldöntöttük. Most pedig a 21-es pont jön, és ez az átcsoportosításokról szól. Súlyán Lászlónak adom meg a szót, 2010-es költségvetés, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól tájékozott vagyok, akkor két olyan javaslat van, amiről szavaznunk kell, és szavazhatunk is. Én támogatom ezeket. Hogyha jól tudom, akkor a 37-es, 38-as módosítók ezek. Ezek Szlovéniára és Németországra vonatkoznak. Vannak más módosító indítványok is, amelyekről már a következő ülésen szavazunk. És létezik még egy szavazás, amely nagyon ellentmondásos, és tisztázást igényel. Ez pedig az 58-as. Mindez egy nagyon hosszú történet, és úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság kb. 4 millió eurót veszített el. Nem egészen világos banki tranzakciók kapcsán. A bank összeomlott, és most kulcsontosságú döntést kell hoznunk. Az én csekély szellemi kapacitásomat tekintve nem értem azt, hogy mit jelent a hiba a törvényben, kifejezés. Megint tanultam valamit, de jogi tisztázást igényel ez a pont. Szeretném megérteni, hogy mi is történt pontosan, illetve miért eh, került sor erre a problémára az átcsoportosításoknál. Tehát én ezt nem tudom megszavazni. Merci, monsieur rapporteur. Köszönöm az előadónak, ez nagyon világos volt. Akkor csak a 37-es, 38-as átcsoportosításról szavazunk. Ezek egy kiegészítő finanszírozásnak felelnek meg. A két előbb említett eh, művelet esetén, úgyhogy én ezeket blokkban szavaztatom meg mellette, az átcsoportosás mellett ellene, ketten ellene. A Nassen asszony nem tudta, hogy mi volt az, de de most már tudja, és így nem szavaz. Köszönöm. Tartózkodás. Akkor ez elfogadva. Ami pedig eh, Surján úr által felvetett kérdéseket illeti, a bizottság már most eh, kezd eh, szóbeli választ adni ezekre a kérdésekre? Igen? Legyen olyan kedves akkor. Köszönöm, elnök úr. Itt van kollégám, aki igazgató, számviteli könyviteli igazgató a Költségvetési Főigazgatóságon, úgyhogy ő ismeri ezt a komplex esetet, és tud magyarázatot adni azért, hogy könnyebb legyen ezt megérteni, ha megengedi. Igen, direktor úr, öné a szó. Elnök úr, jelentéstevő úr. A jelentéstevő már tett egy-két megjegyzést, 1998-ra megy vissza ez a történet, amikor egy kifizetés történt egy civil szervezet felé, amely a bizottságnak dolgozott. Ez a civil szervezet a bizottságnak dolgozott. A korábbi jugoszláv köztársaságban. Voltak sikeres kifizetések, és utána három utalás nem érkezett meg a kedvezményezett bank számlájára. Összesen 3 millió euróról van szó. Erről azonnal értesültünk, mert a kedvezményezett nem kapott támogatást, és a szolgálatok számára is ez problémát jelentett. A e, bizottság jogi szolgálatát azonnal megkeresték, és egy e, hónap alatt, másfél eh, hónap alatt eh, egy jog, jogi iroda foglalkozott, egy ügyvédi iroda, aki ilyen típusú kifizetésekkel és tranzakciókkal foglalkozik. Azt mondta, hogy nekünk minden jogunk van visszaszedni eh, ezt a pénzt, illetve visszaszerezni. Ezután egy második kifizetésre került sor, el tudják képzelni azt, hogy a kedvezményezett nem kapott támogatást, ezután egy második kifizetés történt, ezt pedig elismerte a kedvezményezett, tehát ő le is került a porondról, tehát kikerült egy eh, kifizetés a költségvetésből, és a jogi eh, megbeszélésekre, bankkal folytatott megbeszélésekre sor került, úgy ők beleegyeztek abba, hogy ezt újból finanszírozzák, és utána 99-ben jelentős változások történtek. Számos éven keresztül megbeszélésekre került sor, de végül a bizottság a brüsszeli bíróságra vitte ezt az ügyet, és sajnos elveszítette. A törvényben való hiba, amelynek köszönhetően a második visszaszerzési kérvényt meg kellett szüntetnünk, hiszen ez 3 millió euróról szólt, és egy olyan ügyről van szó, amikor likvidálni kellett a bankokat, a történet végén mi azt állítottuk, hogy a bizottság, illetve a bank volt a felelős azért, hogy nem érkezett meg a pénz a kedvezményezethez, és ők tehetők felelőssé. Sajnos a bíróság ítélete Brüsszelben azt mondta, hogy egy köztes bank kapta meg ezt a pénzt, a jelentéstevőhöz szívesen eljuttatom az anyagot. Ez egy ismert eset volt a brüsszeli bíróságon. Ezután nem tudtuk már eh, felelősé tenni eh, ezt a bankot eh, Belgiumban, ők felmentést kaptak, a köztes bankhoz került ez a pénz, pénz és ezután ez a bank eltűnt. Tehát ez egy szomorú eset, de ezen már túl vagyunk. Amit most megtettünk, ez a következő, megpróbáltuk ezt a költségvetésbe beletenni, hiszen a bizottság kimutatásainál ez szerepelt. És azt jelenti, ránk nézve, hogy a plusz 3 millióért nekünk kell a felelősséget vállalnunk. Mi úgy éreztük, hogy kármentesítést érdemlünk, de ehhez nem volt jogunk. nem lehetett fellebezést tenni újból, hiszen szakértők azt mondták, hogy ez összességében véve még további pénzeket emésztene fel egy olyan esetnél, ami, amit nem lehetett megnyerni. Vannak olyan összegek, amelyeknél, amelyek függőben vannak, és arra várnak, hogy a bizottság ezeket visszakérje és ami a külső szolgálatot illeti, szerettük volna ezeket tisztázni, és biztosíthatom a szakbizottságot arról, hogy az olyan pénzek, ahol konkrét személyek voltak érintettek, már kikerültek ebből a körből, tehát itt szokványos kereskedelmi típusú ügyletekről van szó, és ez a transferek második részét érinti. Szívesen egyeztetek bilaterálisan a jelentéstevővel, eh, hogyha ezt szeretnék. Köszönöm szépen. Köszönöm igazgató úr a magyarázatokat, e két különböző esetről világos. Az első az eh, detektív regény jellegű, és szerintem a jelentéstevőnk, ahogy ön eh, javasolta, kapcsolatba lép önnel azért, hogy biztos legyen benne, hogy mi lesz, hogy egy, ennek a jogi döntésnek a logikus következménye vezetett ehhez az átcsoportosításhoz, úgyhogy legközelebb akkor még itt ezzel foglalkozunk. Ami pedig a bizottsággal kapcsolatos átcsoport utasítás illeti. Súrján úrnak köszönetet mondok, és most Vladimir Mankához fordulok, aki a parlamenttel és az ombudsmannal kapcsolatos árcsoportosításról fog szólni, és a számbevőszéki átcsoportosításról. Három átcsoportosításról van szó. az első a számvevőszékre vonatkozik, a számvevőszék 2004-ben kérte mindezt, intézkedések indultak, ami a B eh, részben és az A eh, fejezetben eh, érintett részeket illeti, ezeket át kell alakítani azért, hogy a hatékonyság növekedjen. Pont ennek a folyamatnak van most a közepe. Ez azt jelenti, hogy 9 eh, AD sárásból kell 9 eh, AST állást alakítani. Azt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg, hiszen pénzügyi szempontból ez különbséget nem jelent. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az átcsoportosítást illeti, 11-es, eh, nincs kérdés a 11-esről? Jó, akkor ki van mellette? Ellene? Köszönöm. Tartózkodás elfogadva kettő ellenszavazattal, ami pedig a 47-es átcsoportosít, vagy módosítást illeti. Itt az ombudsmanról van szó, és két eh, AD6-os eh, időszakjárást, eh, hat állandó állássá kell alakítani. Itt a feltételek teljesülnek, és nem kell a költségvetést ehhez módosítani, ajánlom, hogy szavazzuk meg. Bien. Pas de répercussion budgétaire. Ki... Rendben, ennek nincs költségvetési kiadása mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ez is, nincs több átcsoportosítás, de van még egy. Az egyik átcsoportosítás az Európai Parlamentet érinti. A középtávú stratégiában a, az Az informatikai rendszer keretében döntés született arról, hogy wifi hozzáférési helyek készülnek Brüsszelben, és mindez 7,8 millió euróba kerül, 3,8 millió érint ebből Brüsszelt, érinti Brüsszelt, a többi Strasbourgot. Ezzel kapcsolatban van néhány megjegyzésem. Én használom a Wi-Fi-t, mindig két laptop van nálam, és a fi nélkül nem tudnék dolgozni. Strasbourgban néhány napot töltünk évente, és nem tudom, hogy ez a 4 millió euró, illetve az üzemeltetési költségek 1,2 millió euró mind a két városra nézve összesen. Nem tudom, hogy hatékony-e. Csak pénteken kaptam meg számos anyagot, és ebből az alakult ki, hogy egyáltalán nem lesz egyszerű ez a feladat. Ma beszéltem Laforia úrral, a főigazgatóval, az innovációs főigazgatóval, és egy eh, dolgot kérdeztem meg tőle, hogyha ezeket az eszközöket Strasbourgban akarjuk használni, akkor az előzetes költségvetési terveket eh, el kell készítenünk, hogy kiderüljön, hogy milyen haszna lesz mindennek, és az anyagokon belül ezeknek a kimutatásoknak eh, nyoma sem volt. Most kaptam őket meg Fore úrtól, és hogyha itt van a teremben, akkor szeretnék hozzá fordulni. Kérem mondjon néhány szót a wifi használat hatékonyságáról Strasbourgban. Köszönöm. Főigazgató úr itt van. Igen, nem láttam önt. Kérem, szóljon hozzá. Elnök úr, támogatom a jelentéstevőt, de később majd szeretnék még szót kérni. Vagy most kaphatok szót? You, have the floor? Now or after, after the answer? After. So, Monsieur le Directeur Général. Euh, cette demande de transfert vient évidemment... Főigazgató úr, ez az átcsoportosítás kérem két döntés után jön létre. Az egyiket az egyik arra vonatkozott, hogy legyen egy teljes körű tanulmány arról, hogy a wifi-t hogy lehet itt kiterjeszteni, a másik pedig arra, hogy ezt eh, engedélyezzék még a plenárison is. Ennek vannak előnyei, pénzügyi és a technológia jó felhasználása szempontjából is eh, előnyös. Ami a pénzügyeket illeti, a mobil technológia rendkívül fejlett, és ez most már a parlament stratégiának része, az, hogy a küldötteknek teljes eh, mobilitásuk legyen a az épületeken belül is, és kívül is. Ehhez a mobilitáshoz tudni kell, hogy a roaming költségek, hogyha a mélüket letöltik, vagy egyebek, ezek rendkívül magas költségek. Éppen ezért a képviselők számára azt javasoljuk, hogy legyen wifi a folyosón, ez a bűróból legyen elérhető, de a piacon megjelent, és ez még nagyon új, olyan PC iPad, iPad, amiből majd kb. egy tucat lesz jövőre, és ezt nem kell egy hálózatba közvetlenül bekapcsolni, viszont ehhez a wifi szükséges, hogy működjenek. Ugyanez az érvelés, vagyis ez volt az érvelés, amit elfogadtunk, a másik pedig az EMAS cél a parlamentnek az emas kapcsolatos célja, vagyis, hogy legyen kevesebb papírhasználat nem csak az itteni helyzetre vonatkozik, mert a parlament bizottságok összes dokumentumát szeretnénk elérhetővé tenni az önök által választott device-on, laptop, PC vagy smartphone formájában, és ezt a jövő év elejére gondoltuk, és ehhez alapvető a wifi lefedés, és ugyanez vonatkozik Strasbourgra, ott összeülnek a frakciók, a plenáris naponta egy frakciülés, és ez nem csak egyénenként lesz használatos és jó ez a wifi, hanem a frakciónak, az ülésnek és a, az állampolgároknak, akik egyre többen fordulnak ott elő. A másik pedig a kivetítést illeti amely sommás információkat ad a plenárisról, a szavazásról. Hogyha ezt a rendszert ki akarjuk terjeszteni az összes egyéb ülésre is, akkor a megoldás, amit elemeztünk infrastruktúra szempontjából az lenne, hogyha az összes ülésteremben lenne vetítővászon, nagy rugalmasság a kézi vezérlést a billentyű használatot illetően szeretnénk minden egyes posztot online lehetőséggel felruházni, valamint vigyázni kell, hogy itt, mivel ezek meleget sugároznak, kell ehhez hűtés is, de néhány teremben ez megoldhatatlan, mert nagyon drága lenne. Kiszámítottuk, hogy egy ilyen vetítővászon, hiszen ez egyébként 4000 euró lenne képernyőnként, és ez 41 millió eurót tenne ki, összeadva az összes helyet. Tehát ez a technológiai választás, ez mindenképpen jó, józan, és ez nagyon sok infrastruktúrát biztosítana a parlament számára hosszú tervre, és a maguk a képviselők tudnák eldönteni, hogy mikor mit használnak. Tehát ez politikai és technikai megoldás. Elnök, köszönöm. Tehát Súgyán Lászlónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A magyarázat után hajlandó vagyok támogatni az eredeti javaslatot. Különösen úgy, hogy tudom, vannak problémáink a következő éves költségvetéssel. Hogyha a döntés egy részét elhalasztjuk, akkor ki tudja, hogy mikor fogjuk tudni ezt megoldani. Éppen ezért barátomat, a jelentéstevőt, társjelentéstevőt arra kérem, hogy legyen egy kicsit rugalmasabb. Ami engem illet, Strasbourgban nagyon sok a nehézségem. Különösen, hogyha gyakornokok is vannak velem. Ők magukkal hozzák a laptopjukat, és pusztán egyetlen um, wifi állomás van egy kis teremben. Jó lenne, hogyha jobb lenne az ellátottság, hiszen őnek is be kell kapcsolódnunk a munkába. Tehát igenis megalapozott mindez, amit hallottunk magyarázatul. Köszönöm. Martung úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Eltekintve attól, hogy nem sokára még lesz igazán érdekes a helyzet itt az Európai Parlamentben, hogyha majd minden képviselő laptopja mögött nem tudom, hogy akkor hogy néz majd ki a munka, de két kérdésem lenne. Miért beszélünk arról, hogy külsősök végezzék el ezt a munkát. Saját informatikusainknak nincs meg a megfelelő szaktudása, esetleg másodszor pedig mi a helyzet a közbeszerzéssel? Köszönöm. Fernas úrnak adom meg előbb a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk a magas minőségű jogalkotást, a termelékenységet, és azt gondolom, hogy a képviselőknek megfelelő eszközökkel rendelkezniük, megfelelő felkészült felszereltséggel azért, hogy el tudják végezni a munkájukat. A magyarázatok után az igazgató úrtól azt gondolom, hogy támogatnunk kell ezt a kezdeményezést. Nagyon fontos, hogy a javítások hozzájáruljanak ahhoz, hogy elérjük a 20, 2020-as célokat, ami az energia megtakarítást illeti. Köszönöm. A deuxième question, Monsieur Artung. Főigazgató úr, kíván Artung úr második kérdésére válaszolni. Az első, ha jól tudom, a management projekt költségére vonatkozott. Hatalmas projekt ez, éjszaka, amikor önök nincsenek itt, vagy a folyosókon, vagy a bizottsági üléseken, vagy a nincsen ülés, ez akkor működne, akkor meg kéne emelni a plafonokat a folyosókon, és én csak az én tisztviselőimre hagyatkozhatok, viszont időnként kellhet az, hogy az ilyen jellegű projekteket nyomon kövessük, ami az árat illeti, közbeszerzési eljárást indítottunk, olyan eljárást, ami már működik. Tehát ez egy nyilvános ajánlatkéréses. És a, a tíz évest választották, kérdezi az elnök úr. Ez olyan ajánlattételi felhívás, amelynek keretében vásárolhatunk anyagot, 2005-ben történt ez meg, egyetlen egy keret szerződés van, ami rugalmasságot tesz lehetővé, vehetünk hozzá a szükséges anyagot, és ez természetesen, ez nyilvános ajánlattétel volt, ez megvan, úgyhogy nem most tettünk erre javaslatot. Elnök, köszönöm. Előadó úr, mi a véleménye? akkor ezt az átcsoportosítást elfogadjuk? Ďakujem, pán predseda, aj za diskusiu, aj za vysvetlenie. A chcem povedať môjmu kolegovi Lászlóvi Surianovi, že ja som dostal... Köszönöm szépen a magyarázatokat. Súrján úrnak el szeretném mondani, hogy én rugalmas vagyok. Voltak mi nyitott kérdések, és minden problémát a hatékonyság szempontjából kell megnézni a visszafordítás szempontjából. És a főigazgató úrtól meghallhattuk most ezeket az érveket. Minden problémának fontos szerepet kell játszania, annak érdekében, hogy a képviselők jól tudjanak dönteni. Több kilométernyi kábelről van szó, én nem szeretném az árat megkérdőjelezni, de az az idő, amit Strasbourgban töltünk, nagyon rövid. Éppen ezért én azt a, feltettem azt a kérdést, hogy hatékony lenne, ha egy ilyen rendszert hoznánk létre. Hogyha a wifi-n keresztül telefonálni is lehetne, akkor a megtakarítások eh, megfelelőek lehetnének. Én rugalmas vagyok, és szavazzuk meg ezt az anyagot, azt javaslom. Bien, je vous remercie. Köszönöm. A lényeg, hogy Strasbourgban csak havonta egyszer vagyunk, és az a kérdés, hogy akkor legyenek-e meg a munkaeszközeink az alatt az egy hét alatt, vagy nem. Rendben, akkor most mindenről tájékozottunk, tudunk szavazni, a jelentéstevőnk is ezt támogatja. Ki van mellette, az átcsoportosítás mellett? Köszönöm ellene. Kettő, tartózkodás. Elfogadtuk az átcsoportosítást. Előadó úr, Manka úr, nincs több átcsoportosítás. Jó. Köszönöm, akkor már csak egy pontunk van a napi renden. Nem. Súrján úr. In the meantime, the... Időközben a bizottság kért egy dolgot, és én erről szeretném önöket tájékoztatni. Van egy hosszú lista az átcsoportosításokról, azokról, amelyeket elhalasztottunk, különösen a globalizációs alap kapcsán, illetve e, Matera kolléganő is elmondta, hogy ezek kapcsán nem lehet előrelépni. Van négy-öt további is. Ezek közül az egyikről, mert szó esett a banki botrány kapcsán. A titkárság nem hajlandó a többiről ebben a pillanatban szavazni. A bizottság kérelme, illetve kérdése felém az volt, hogy meg tudjuk-e szavazni a jövő héten Strasbourgban ezt az anyagot nem lesz speciális költségvetési bizottsági ülés Strasbourgban, furcsa is volna. Tehát december 1-én fogunk szavazni. A bizottsághoz intézett kérdésem a következő. A romokon akarnak-e gyalogolni, és hogyha ezt így akarják tenni, akkor miért nyújtják be mindezt, miért nyújtották be mindezt november 5-én? Kicsit túl nagy kérés lenne a bizottságtól e, ez, és ugyan barátok vagyunk, de nem tudunk ennek a kérésnek eleget tenni. Köszönöm. Köszönöm, Inge. Feltételezem, hogy a DEC 61-es szintén azon transferek közé tartozik, amelyeket e, Súrján úr ezzel volna halasztani. A 61-esre kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ez nem csak egy transfer, hanem ez egy alapvető átcsoportosítás ebben a költségvetési sorban. Itt arról van szó, hogy ismét csak az átláthatóság csorbul ebben a költségvetésben, és ez már eleve nem túl átlátható. Ezért nagyon jó lenne, ha a bizottság elmondaná, hogyan képzeli ezt el, hiszen a mentesítésben aztán nem engedhetjük, hogy egyszerűen csak megadják az összegeket. A költségvetési szakbizottságnak tudnia kell bizonyos dolgokról, amikor határoz a költségvetésről. Nagyon fontos, hogy megfelelő csoportosításokat kérjenek. Olyan költségvetést akarunk, ahol már nem is látjuk, hogy mi történik a pénzzel. Egyetlen egy nagy összeg van, és azon belül mindenki ide-oda tologathatja a pénzeket, ahogy épp neki tetszik. Ezért el kell mondanom, hogy ezt nagyon nagy nem tetszéssel tölt el engem. Köszönöm. Őszer asszony válaszolt Súrján úr kérdésére, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt az átcsoportosítást elvégezzük. Azt mondták nekem, hogy jogilag megvárhatjuk decembert, következő ülésünk december 1 és december 2 27-én lesz. A jövő héten lehet, hogy lesz egy rendkívül ülésünk, erről már beszéltem, de ezt nem az átcsoportosításról fogjuk tartani, még akkor is, hogyha az nagyon fontos. Most befejeztük az átcsoportosításokról a szavazást, és Monika Holmájerrel Nigerbe utazhatunk. Holmájer asszony, öné a szó, kérem, hogy kalauzoljon minket Nigerbe. Úgy gondolom, hogy ez könnyű, hogy ez a Niger, Niger, Niger az utazásunk az könnyű, Niger nem. Um- Kedves kollégák, itt egy olyan területről van szó, amely az Európai Unió nigériai delegációjának szeretnének felépíteni egy új épületet, szeretnénk felépíteni. Az első és a második egy épületnek az első és második emeletén vannak most ott tartózkodunk, ez egy bank tulajdonában van, 48 munkatársunk van, jelenleg itt egy biztonsági probléma uralkodik, ugyanis az épületben be lehet jutni, és ezért ez nagy terrorizmus veszélyt jelent. Ezen okból a bizottság új lehetőségeket keresett. Megértéssel vagyok ez iránt, hiszen tudjuk, hogy a munkatársaink részint igen veszélyes körülmények között dolgoznak a Föld minden pontján. Azt hiszem, hogy ez ismét nyilvánvalóvá vált az elmúlt napokban. Pontosan ezért terv a következő. Két nagy követség között helyezkedik el az a terület, építési terület, amelyet meg szeretnénk szerezni. Ez azt jelenti, hogy ez egy biztonságos terület, a nyilvánosság nem fér hozzá olyan könnyen. Ez azt jelenti tehát, hogy a biztonság nagyobb lenne. Nem lenne olyan könnyűben jutni, szemben a mostani épülettel, ahol nincsenek érvényben különös biztonsági intézkedések, és könnyű bejutni, és nem is lehet elkeríteni a területet. Jelenleg 1 millió 170 ezer euró körülbelül az értéke. Jelenleg Franciaország kezében van az építési terület, és Franciaország készen áll arra, hogy az európai hatóságoknak egy jobb területet biztosítson és egy megfelelő áron. Éppen ezért kérem, hogy támogassák, hogy a bizottság megvásárolhassa ezt a területet, ezt a telket. Köszönöm. Ez azt jelenti, jelentéstevő asszony, hogy most a 179-es cikk értelmében az ön ajánlás az, hogy ne adjunk véleményt. Arton úr kért szót. Elnök úr, mégis kérném azt, hogy fogadjunk el egy állásfoglalást. Rendben van. Ezt tudomásra vettem, szavazni fogunk. Hálk asszony. Egyetlen kérdésem lenne, hogyha hallom ezt, hogy el akarjuk hagyni a bankot, mert ez nem elég biztonságos, és mert egy kisebb fajta erődítményt akarunk magunknak felépíteni. Nos, a kérdés, hogy az, amit mi elképzelünk, ami a delegációkat illeti, az az, hogy azok képviseljék valahol az Európai Uniót. Legyen szó a parlamenti delegációról, vagy a bizottsági delegációról, nincsen semmiféle lehetőség arra, hogy esetleg a polgárok is bejuthassanak oda, vagy ez nem is kívánatos? Nem az a helyzet, mint Szófiában például, ahol az angol nagykövetségen mindenki, aki szeretne egy kisebb fajta tájékoztatóanyagot szerezni, azt teljesen átvizsgálják. Az épületbe be lehet jutni, de nem olyan áttekinthetetlen lenne a helyzet, mint most. És ami a fűtést, hűtést illeti, az is problematikus a jelenlegi épületben. Nagyon nagy a zajterhelés, nem elég világosak a helyiségek. Egyszerűen a munkatársak számára nem megfelelők a helyiségek, ezért egyszerűen változtatni kell a helyzeten. Nem szeretnénk erődítményt, de éppen azért, mert az új terület közelében nagykövetségek találhatók, nagyobb a biztonság, és ez egy viszonylag biztonságos terület. Ami jut a kérdését illeti, ez nem is olyan butaság, hiszen jelenleg a külügyben számos új épületet fogunk felvásárolni, és ezért jó lenne, hogyha egyfajta áttekintést kapnánk arról, hogy mely épületek esetében milyen biztonsági intézkedésekre kell számolni az új külügyi szolgálat tekintetében, hiszen gyakran a biztonságra hivatkozva nagyon sok intézkedést foganatosítanak általában. Ezért érdemes lenne megvizsgálni, hogy itt mi várható. Remek, köszönöm. Azt javaslom, hogy kérjük meg a bizottságot, legközelebb válaszoljon erre a szállás problémára, de ez nem sürgős, mert tudjuk, hogy a 2011-es költségvetés elfogadása késlekedik. A külső szolgálatoknak nincs erre mondjuk több hétig, hogy ez elérjenek. Az, hogy Franciaország egy földet hajlandó eladni, ez olyan rendkívüli dolog, hogy erre rá kell azonnal csapni. Remélem, hogy ott nem lesz uránium a föld alatt. A zöldek nincsenek itt, azért mondok ilyen szörnyű dolgokat, megdöbbentő dolgokat. Elnök úr, hogyha ott urániumot vagy olajat találunk mondjuk, akkor a francia rezidencia alatt is megtaláljuk ugyanezt, mert ez pont mellette van. Très bien. Jó, akkor hallottuk ezt a fontos megjegyzést, és az előadónk azt javasolja, hogy ne adjunk véleményt, de hátunk úgy szeretne. A, kik követi a, az, hogy ne legyen vélemény? Köszönöm. Ki van ellene? Ártongor, kettő. Tartózkodás. Akkor akkor eh, hagyjuk, csak nézegetjük, hogy halad el ez a vonat. Utolsó pont, költségvetési vita. Szeretném bejelenteni, hogy a parlament szolgálataitól megkértem, hogy eh, tartsanak fönn nekünk egy időpontot, bár ezt még nem tudom pontosan, hogy mikor. De tessék, elnézést. Elnézést. Gyors leszek. Van oka annak, hogy miért fogunk így gyorsan előre, haladna, előre haladni. Több probléma merült fel az épületprojekttel kapcsolatosan. Az egyik a terület semlegességére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy 38 ezer négyzetmétert elhagyunk, és 46 ezer négyzetmétert szeretnénk elfoglalni, a 38 ezerből eddig csak 18 ezer esetében van terve arra, hogy mi történjen vele a továbbiakban, a 46 ezer esetében pedig nagyon szűk között mozoghat csak a bizottság. Mond, erre azt feleltem, hogy a képviselők sokkal szűkösebb keretek között mozoghatnak a parlamentben, mint ahogy ez a bizottság esetében valaha is megtörtént. Jelenleg nagyon szűk a költségvetés, ezt hallhatjuk is állandóan. A semlegesség tekintetében tehát mindig azt mondták, hogy minden semlegesen zajlik. Azt hiszem, hogy itt kérdőjelek merülnek fel. A második pedig a költségvetés semlegessége. Ez nyilvánvalóan nem adott, és a teljes a költségvetési tervezetre. Ami a számokat illeti, nagyon sok minden nem ismert, nagyon sok adat nincs meg, és a az épület teljes szerkezetesen világos, egyedül csak azt tudjuk, hogy körülbelül mennyi lenne a költség, illetve a négyzetméterenkénti ár, a teljes költség azonban az építésre vonatkozó még nem ismert, ezért érdemes lenne megvárni ezt. A harmadik, a biztonsági dimenzió, ez valószínűleg megoldható. Számos épületben a földszinten szupermarketek találhatóak, ez egy abszolút biztonsági kockázatot jelent. Két épületnél azonban nem így van, itt megoldá, megoldható a probléma. A költség 3,3 millió lenne, nekem azonban belső források azt mondták, hogy ez valószínűleg még magasabb lesz. Összesítve tehát elmondhatjuk, hogy fontos lenne ismerni a konkrét költségeket, erre valóban nagyon nagy szükség lenne. A negyedik pont pedig a jogi helyzet. A költségvetési, 2011-es költségvetési tárgyalások kudarcot vallottak, éppen ezért jelenleg nem is tisztázott hogy hogy néz ki a finanszírozás. Hiszen az európai külügyi szolgálatnak jogi alapja van, pénzügyi azonban még nincs, mert a 2010-es költségvetés lesz érvényben rá, illetve az 1 tized, 12 A többi kérdés még nagyon vitatott. Ma folytattuk le az első tárgyalásokat, a jövőben folytatjuk majd a többit. Vannak azonban kritikus kérdések, és ez kicsit irritált engem, nevezetesen arról tájékoztattak engem, hogy esetleg a Lex épület lenne egy jó épület, egy megfelelő épület, jelenleg a tanács foglalja el, annak érdekében, hogy a külügyi szolgálat számára megfelelő méretű legyen a fordítókat egy másik épületbe kellene áthelyezni, ekkor azonban Ebben az esetben azonban átépítésekkel megoldható lenne a helyzet. Nekem azt mondták, hogy elméletileg ez egy megfelelő épület lenne. A tanács, amely a költségvetési tárgyalások során azt mondta, hogy takarékoskodnunk kell, azonban nem akarja máshová vinni a fordítókat, de ez egy vitatárgyát képezheti épp amikor bennünket felszólítanak, hogy takarékoskodjunk, akkor az angol képviselő a vitákat szítja tovább a költségvetéssel kapcsolatosan. Három kollégánk van ott, de ők nyilvánvalóan egy kicsit kérdésesnek tekintik ezt. Mindenképpen említeni akartam ezt a problémát, és nem is szeretném elhallgatni, hogy fejtek a figyelmemet erre. És szeretnék még egyszer a főigazgató úrral, valamint a külügyi szolgálat munkatársaival a projektről beszélni, és kérném, hogy halasszuk el ezt a vitát. Köszönöm az elemzését, asszonyom. Most itt viszont szeretné, hogyha vélemény születne. Igen, igen, és halasszuk hallasszuk el. Akkor mindenki egyetért, Hartung úr nem ellenzi. Remek akkor Hartung úr javaslatát követjük itt ezt a pontot illetően, és a jelentéstevőnként. Csak annyit szeretnék javasolni a jelentéstevőnknek, biztos, hogy ő is így gondolja, hogy gyorsan lépen kapcsolatba a főigazgatóval, az illetékessel és a bizottság tisztviselőivel azért, hogy ez a dossziét, ezt a dossziét meg lehessen vizsgálni, legyen olyan állapotban azért, ahogy előírja nekünk egyébként a 179-es cikk, adott határidőn belül tudjunk ezzel foglalkozni. Már volt alkalmunk arra, hogy megbeszéljük a külügyi szolgálat elhelyezésének kérdését. Kell, kell egy épület nekik, valahova el kell őket helyezni, itt észszerű, elfogadható költségek mellett kell ezt tenni, de úgy gondolom, hogy Eston asszony keresztutat jár be most már egy éve, és én most elnézést, hogy annyira keresztény demokrata vagyok a mai napon, de annak csak 12 stációja lehet, és ő most már 14-nél tart, passiója 14. állomásánál. Miután még az Európai Külügyi Szolgálat nem volt biztos abban, hogy be tudjuk-e tartani a határidőket, fontosnak tartom azt, hogy ne lehessen nekik ezt 14 nap alatt garantálni. Egyébként negatív lehet a vélemény, mivel nem lesz elég válasz, és én ezt nem szeretném. Erről még beszélnünk kell, illetve arról, hogy ez még decemberben megvalósítható. Én alapvetően nem vagyok negatív, de szeretnék néhány biztosítékot szerezni addig. Köszönöm. Très bien. Remek. Akkor a bizottság meghallgatta ezt az üzenetet. Köszönöm ezt a szigorú, de nyitott hozzáállást. Utolsó pont. Most már elmondhatom önöknek, hogy a következő ülésünk, rendes ülésünk december 1, 15-től 18.30-ig, december 2, 9-től 12.30-ig meghagyjuk azt a lehetőséget, hogy legyen rendkívüli ülésünk Strasbourgban. Ez teljes mértékben kizárólag a költségvetési tárgyalásoknak szenteljük, és ez kedden 23-án lesz. Most mondták, hogy ez 10-től 11.30-ig lesz, mégpedig a VIK 200-as teremben, és ott 216 hely van, valamint 18 nyelvet használhatunk. Kérem, hogy ezt eh, jegyezzék meg, de még erről miért és külön. Köszönöm, ezzel az ülést berekeztem. Bon.